migráció alanya. Pillanatnyilag 78 személy áll az Európai Unió tiltó listáján emberi jogok megsértése miatt. Köszönöm szépen, Dali biztos úr. 7 indítvány szerepel a szavazáson, és rögtön el is kezdjük a szavazást. Először is a zóna biztonsági helyzetéről szavazunk. Hét állásfoglalás indítvány van, és van egy közös indítvány hat frakció részéről. Erről szavazunk. Ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Áttérünk a Fülöp-szigeteki büntethetett büntetlenségre Szilvesztris kolléga név szerinti szavazás kért, van a kifogása valakinek ez ellen, akkor név szerint szavazunk, nincsenek egyén indítványok. De most nincs itt a szavazókártya. Tehát megnyitom a szavazást. Albert, tudna segíteni? tehát általában nem szabad mások helyet szavazni, de most mindenki látja, hogy megkérem, hogy Albert az én nevemben szavazzon. Köszönöm szépen. Mindenki szavazott? Itt van a kártya. Nagyszerű. Elnézést kérek a kollégáktól. Most nincsen jogsértés. Saját magam szavazok. Mindenki szavazott? Akkor várom a szavazást. Egyhangúan elfogadtuk három tartózkodás mellett. Most az iráni etnikai kisebbségekről szavazunk. Itt is több frakció részéről van módosító, az egyest visszavonják, visszavonták, te. a hetesről, hetes bekezdésről szavazunk, és Posszert kolléga szeretne egy szóbeli kiegészítést hozzáfűzni. Itt arról van szó, hogy a nem síta mohamedánokat diszkriminálják, mielőtt áttérünk a bahályokra. Én ezt kiterjeszteném a keresztényekre, az aszírokra és a többi vallási kisebbségre is, és a következő megfogalmazás javaslom. Tehát a következő kisebbségek üldözése és bántalmazása, amelyek nem síta muzulmánok, más keresztény csoportok és a bahályok. Tehát ez lenne a szóbeli módosítónk. Tehát az asszirokat és a keresztényeket és a többi kisebbséget is szeretnénk megemlíteni. Köszönöm. Valakinek van ez ellen kifogása? Nincs? Akkor az így megváltoztatott szövegről szavazunk. Ki szavazza meg? Ki van ellene? tartózkodás, elfogadtuk. És akkor a végszavazás következik. Név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Ezt is egyhangúan elfogadtuk két tartózkodással. A szavazás végére értünk, de Kaiser asszony. Azt hiszem, hogy egy kicsit hamarabb húztam ki a kártyámat, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy a szavazatom fölkerült a listára. Azt hiszem, hogy hamar kiúztam a kártyát, nem biztos, hogy figyelembe vette a gép a szavazatomat. Megnézzük. Hölgyeim és uraim, a néppárt az S és D frakciótól a következő bejelentést kaptam az Envi bizottságba Ulmer kolléga, Kósa kolléga Tran bizottságba, és az Agri bizottságba pedig Andriő kolléga kerül be a javaslatok értelmében. Akkor megerősítettük őket. A jegyzőkönyvet a következő ülés elején terjesztjük elé, hogyha most nincsen más